pontunk Béli asszony jelentése, a genetikai forrásokhoz való hozzáférés és az előnyök igazságos és méltányos megosztása. A témája a jelentésnek Beli asszony kapja meg a szót jelentéstevőként négy percben. Cuatro minutos tendrá dos minutos para cerrar el debate al final. És ezt követi majd két perces hozzászólása a végén a vita lezárásakor ha nem használja fel a teljes idejét az elején, akkor azt áttehetjük a végére. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Húsz éve tárgyalunk nemzetközi szinten 2010-ben az Európai Unió a biodiverzitás terén új lépést ért el a Nagoyai jegyzőkönyv értelmében, azzal a célra, hogy a genetikai forrásokat igazságosan tudjuk elosztani. A Nagoyai jegyzőkönyvet át kell ültetni az európai joganyagban, és 2012-ben az ENSZ keretében is egyeztettük ezt a folyamatot. A biodiverzitás területén a nemzetközi kötelezettségeinknek meg kell felelnünk a természeti tőkét fenn kell tartanunk. Az elnök arra kéri az előadó asszonyt, hogy egy kicsit lassabban adja elő a felszólalását. Más lentamente, de todos modos, estamos suficientemente pocos como para que eh, le... Nem olyan túl sokan vagyunk itt, tehát... Permettre de finir votre intervention, même si vous dépassez az sem probléma, hogyha egy kicsit túllépi a felszólalási időkeretet. Akkor egy kicsit nyugodtabban folytatom, elnök úr. Tehát holnap arról szavazunk a jelentés keretében, hogy hogyan ültessük át az európai joganyagban Nagoyai jegyzőkönyvet és 2014 végén az ENSZ konferencián hogyan vitassuk meg majd ezt a kérdést a biológiai sokféleség terén meg kell felelnünk a nemzetközi vállalásainknak. Ez egy természeti tőkeforrás számunkra, és folyamatosan romlik a helyzet, egyre gyorsabban veszélyeztetetté válnak a biológiai források. Ez az emberiség történetében precedens nélküli, és óriási társadalmi, gazdasági, környezeti költségekkel jár minden nap nő ennek a költsége és kára. Ez a politikai célok élére helyezi a biológiai sokféleség megőrzését. A javasolt megoldás fenntarthatóvá teszi a környezetünket, az egész Földet, és kölcsönös tisztelet jegyében élhetjük meg a környezettel való kapcsolatunkat. Ez fontos az állampolgárok, illetve a nemzetközi közösség számára is. Európai politikai szinten is jelentősége van ennek a folyamatnak. A biológiai sokféleségről szóló nemzetközi eh, egyezmény Európa számára egy fontos szerepkör. Tehát fontos a részvételünk és a nagyjai eh, jegyzőkönyv joganyagba való átültetése. Ezért a következő nemzetközi tárgyalássorozatban való részvételünket elő kell készítenünk. Holnap a szavazás arról szól, hogy milyen álláspontot képviseljünk, és az európai, európai modell hogyan tehető fenntarthatóvá a biológiai sokféleség érdekében. Tehát egyrészt fontos a sokféleség, másrészt számos gazdasági, kutatási területet is érint, és nagyon nagy számban érint embereket, lakosságot. Tehát világos, igazságos szabályozásra van ahhoz szükség, hogy az európai gazdálkodók, vállalkozások az emberiség érdekében tudják hasznosítani a természeti erőforrásokat. A nemzetközi partnereinkkel maximálisan együttműködve igyekszünk hiteles haladó álláspontot képviselni. a biológiai sokféleség védendő, és amikor erről tárgyalunk, akkor el lehet képzelni, hogy a kiotói jegyzőkönyv már elég sok feladatot ad számunkra, és ezek után meg a nagoyai jegyzőkönyvet is képviselni külön nehéz feladat. Szeretnénk minél előbb megfelelni a nemzetközi vállalásainknak a Nagoyai jegyzőkönyv ratifikálása nem lesz elég, hogyha európai rendeletet nem sikerül alkotnunk ilyen szabályokkal. Tehát mindent meg fogunk tenni a Környezetvédelmi Bizottság vezetésével, és köszönöm a kollégáknak az együttműködést, az árnyék előadóknak a segítséget. Az volt a célunk, hogy egy komoly, vállalható, kiegyensúlyozott álláspontunk alakuljon ki, amely az Európai Bizottság felé is vállalható, mint a parlament álláspontja. És számos kollégám járult ehhez értékes módon hozzá. A versenyhelyzetet nem sodorjuk veszélybe Európában. A finanszírozási megoldásokat is innovatívan tudjuk alakítani. Európa számára ütőképes szabályokra van szükség, hogy megakadályozzuk a biokalózkodást, a természet erőforrásainak a kimerítését. Felelősen kell eljárnunk ezen a területen, és tisztelt kollégák, ennek fényében kérem önöktől, hogy fogadják el a jelentést és várjuk a Nagoyai jegyzőkönyv minél előbbi ratifikálását a tanácsban. Brin tiene la palabra el comisario Köszönöm. Eh, fijar la posición de la comisión. Köszönöm szépen, Sandrik Potosnik biztosé a szó, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Először is mindenek előtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Szádrin Belének ezt az átfogó munkát, melyről most, melyről most számot adott ebben a fontos javaslatban. Ugyanaz ugyanaz a közövet illeti a lárnyék előadók, illetve a érintett szakbizottságok munkáját, is köszönöm az európai parlamenti képviselők ilyen sok időt, energiát szántak e, szabályozás megújítására. Jól tudom, hogy a parlamenten belül viták ebben a témadosszéban, meg az eljárás jogi lépések követése nem volt könnyű feladat, nem is meglepő ez is, ez, ez a téma, a genetikai forrásokhoz való hozzáférés, és a az előnyök, ebből szemben az előnyök igazságos méltányos megosztása egyáltalán nem könnyű téma. Ugyanakkor egyrészt a biológiai sokféleség megőrzését és más államok szuverén jogainak tiszteletben tartását is érintő dolog ez, csak úgy, mint a helyi és benszülött közösségek hagyományos tudásának genetikai forrásokhoz a hozzáférésének megőrzése és tiszteletben tartása. Kihatása van ugyanakkor mindez a gazdasági érdekekre és értékekre is, amelyek az Európai Unió érdekei. Az innováció, a vállalkozások megvédése és érdekének védelme is ide tartozik. A Nagoi jegyzőkönyv megtárgyalása igen hosszú időt vett igénybe, és megfelelő egyensúly teremt, véleményünk szerint, az összes érintett érdek között. Első kézből tudok erről beszámolni, hisz ott voltam, mint az önök képviselője ezen a tárgyaláson. Most már nem folyik tárgyalás, most már annak az ideje jött el, hogy a megtárgyalt célokat teljesítsük. Meg vagyok győződve arról, hogy az önöknek bemutatott jelentés, amelyre holnap fognak szavazni, szilárd alapot teremt az EU intézmények közötti a témát övet, övező megbeszélésekhez, bár, bár tudom, hogy egyes részei ennek a jelentések nem éppen kényelmesek vagy kedvezőek a bizottságra nézvést. A parlamenti választások elejére nézvést rendkívül kritikai fontosságú az, hogy még ebben a ciklusban az önök mandátum alatt megkezdődhessenek a három oldalú intézményközi megbeszélések. Az idő szorít. A Nakoi jegyzőkönyv aláírásának határideje június, és maga a ratifikációs folyamat is rendkívül hosszasnak ígérkezik. Ezért nem engedhetjük meg a késedelmet. Minden következő hét és hónap fontos lesz az európai intézmények közötti egyeztetésben a szabályozás szövegét véglegesítendő. Az Európai Unió és tagállamai nem tudnak időben, nem, nem tudják időben ratifikálni az egyezményt, akkor nem leszünk teljes jogú fél a tárgyalóasztalnál, amikor a 2014-es októberi első ilyen tárgyalási forduló megkezdődik, akkor bizony csak megfigyelők leszünk, és szavazati joggal sem bírunk majd. Ez lényegi és súlyos kihatással volna a befolyásunkra, arra nézvést, hogy a nagai jegyzőkönyv meghatároz rendelkezéseit hogyan hagyják végre. Ha nem tudunk részt venni a fontos döntésekben teljes joggal, az nagyon káros hatással volna az Európai Unió érdekeire. Az uniós vállalatok ö, genetikus források értékesítési tevékenységében és innovációk előrevitelében. Sőt, egyes országok megtagadnák az EU kutatóktól a genetikai forrásokhoz való hozzáférést. Attól tartok, hogyha az EU intézkedések nem születnek meg időben, akkor nem azt jelenteni ez, hogy ne volna IBS jogalkotás jogszabály az Európai Unióban. Tudnék, ebben egyzőkönyv szerint egyes tagállamok tovább lépnének a maguk hatáskörében, és nemzeti jogszabályokat fogadnának el átmenetileg, és ez egyfajta mozaikszerű jogi térképhez vezetne az Európai Unióban. Ez semmiképpen szolgálja sem a belső piac érdekeit, sem a kiszámíthatóság, átláthatóság érdekei sem szolgálja a vállalatok és kutatók számára pedig ez fontos lenne. Mint tudják, a Nagoya jegyzőkönyv egy csomag egyezmény volt. Az Európai Uniós intézmények, vállalatok sokszor nehezen férnek hozzá a fejlődő országok, a, a biológiai sokféleségben gazdag, általában fejlődő országok genetikai forrásaihoz. Holott nagyon fontos, hogy az európai felhasználók megfelelő és kedvező körülmények között férjenek hozzá ezekhez a forrásokhoz, ezért kell részesen legyünk az egyezménynek. Ez az kell, hogy az ilyen genetikai források felhasználói megfeleljenek az EU területen a szabályozásnak, és a forrásországok kapjanak bizonyos részt a, ebből származó javakból, haszonból. Ehhez kell megfelelő jogi keretet teremteni, hogy az Európai Unióban eh, ehhez szabályozó megfelelés megvalósuljon. Ha ebben nem járunk sikerrel, akkor harmadik országok úgy tekinthetnek bennünket, mint egy bizonytalan vagy nem megbízható jogszabályrendszerre rendelkező partnert, és akár meg is tagadhatják az Európai Uniós felhasználóktól a saját genetikai forrásaik. Ezért a jegyzőkönyv ratifikálása egyértelműen a mi érdekünk is ha viszont nem tudjuk időben ratifikálni a jegyzőkönyvet, annak bizony nagyon súlyos hatása volna a nemzetközi vállalásainkra, és általában az Európai Unió imázsára a nemzetközi parandon. A hitelességünk, befolyásunk szenvedné ezt meg az egyezmény következő konferenciára nézve, és meg egyébként más egyéb körzetvédelmi fórumokon is aláshatná az Európai Unió hitelességét. A trialóg megbeszélések előtt az a tény, hogy a három intézmény más és más nézeteket val, vagy egymástól némileg eltérő nézeteket val, az nem meglepő és nem is szokatlan. Nem is baj ez. Cél az, hogy megtaláljuk azokat a közös pontokat, amelyek alapján megállapodásra ülőre juthatunk a három oldalú trialóg megbeszélések során, olyan kompromisszumokat létrehozva, amelyek eredményesek lehetnek. Olyan eredményre hozhatnak, amely jó az Európai Uniónak, az Európai Uniós kutatóknak, vállalatoknak, és jó, jó persze a fajok sokféleségének is. Még jól emlékszem arra, hogy milyen lelkesen segítettek annak idején engem és társaimat a nagójai tárgyalások során. Annak érdekében az IBS jegyzőkönyv létrejöhessen, és segítsük a biológiai sokféleséget, amely első cél. Az európai intézmények, a civil szervezet és a vállalatok képviselő is vált válnak vettek részt akkoriban e munkában. Az EU nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy 2010-ben biztosítottuk az IBS e létrejöttét Nagoyában. Most eljött az ideje annak, hogy ismét visszaemlékezzük, visszaidézzük azokat az időket, és ismét egyesítsük erőinket. Az IBS e szabályozás életbe lépése és végrehajtása az Európai Unió érdeke, ez kétségkívül áll mindannyiunk. Érdeke és kiváltképp az európai ipar érdeke és persze nemzetközi vállalásainkat is teljesíteni kell. Köszönöm. Dario. Köszönöm szépen, biztos úr. A Fejlesztési Szakbizottság részéről most Grez asszonynak adom meg a szót. Kedves kollégák, néhány hónappal ezelőtt ugyanebben a házban egyértelműen feltettük a kezünket, hogy a e, biokalózkodás, az újfajta gyarmatosítás, e, a zöld arany láz e, ellen fellépjünk azt mondtuk, hogy nem szabad megengedni, hogy néhány iparosított országban működő cég kisajátítsa ezeket a genetikai forrásokat. Nemet mondtunk az ezekkel való illegális kereskedelemre is. A nagójai jegyzőkönyv pillanatnyilag az egyetlen eszköz, ami lehetővé teszi ezt a biokalózkodás elleni küzdelmet, és ez a küzdelem az őslakos népek megóvását, a környezet megóvását, a bolygó megóvását, az élelmiszerbiztonság megóvását célozza. Az Európai Bizottság csak félig hallgatott meg bennünket, pedig kiegyensúlyozott jelentést készítettünk. Kérem, hogy szavazzák meg holnap ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Katrin. Bové urat nem látom a teremben. A mezőgazdasági szakbizottság részéről szólalna fel. Pedig nagyon fontos hasznos lett volna az ő hozzászólása Ez a vitáz. Remélem, hogy hamarosan megérkezik, és akkor megadom majd neki a szót. Most pedig egy percre Lövin asszony kapja meg a szót a Halászati Szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Sandrine Beliének és Ian Hudson kollégának is, akinek a véleményét gyakorlatilag egyhangulag fogadta el a halászati szakbizottság, ami ritkán fordul elő a mi szakbizottságunkban. Az előadó minden módosítóját aztán az illetékes szakbizottság is elfogadta. A környezetvédelmi szakbizottság és a halászati közötti ilyen egyetértés nagyon ritka. Hasson úr véleményében két nagyon fontos dolog szerepel. Először is hivatkozik az lakosság jogaira, az ő hozzáférésük biztosítására, ami benne van a jegyzőkönyvben, de a javaslatból hiányzott, másfelől pedig hangsúlyozza a lehetőségét, hogy a nemzetközi vízekre is ki lehessen terjeszteni a megállapodást a 200 tengeri mérföldön kívülre. Ez nagyon fontos, tehát a felségvizeken túl is. Nagyon fontos ez, mert a bolygó fele az óceánok területének kétharmada az országok felség területén kívül esik. Köszönöm szépen. Most meghallgatjuk a frakciók nevében felszólalókat. Elsőként a néppárt részéről Gutierrez Cortinez asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki hozzászólt Szondrin belé jelentése kapcsán. Köszönjük a megértést, illetve a rugalmasságot, amelynek nyomán remélhetőleg sikerre vihető ez a jelentés. A frakciómat is sikerült arról meggyőznöm, hogy támogassa ezt a dokumentumot, mert e, általánosságban igaz, hogy Európában a jogszabályok tömege születik meg, és ezek gyakran korlátozzák a rugalmas intézkedéseket. Viszont itt egy nemzetközi dokumentumról van szó, tehát ezt el kell fogadnunk. Ez a rendszer része. Úgyhogy remélem, hogy a frakció egészet támogat, illetve hogy ez elegendő lesz a sikerhez, mert a származási országok, a nagoljai jegyzőkönyv, illetve a kihasználásból származó előnyöknek a tisztességes megosztása szintén kiegyensúlyozott és igazságos. Nem alakult még ki a mechanizmus minden részlete, a jogok, illetve a kötelezettségek egy ilyen terület például, még nem teljesen világos, hogy ezeket hogyan szabályozzuk. Vagy vegyük a tudományt. Nem minden ország rendelkezik teljes katalógussal a genetikai forrásokról, illetve a tudományos erőforrásokról, amelyekkel rendelkezik. Tehát nagyon kevés ország tudja ezt átfogó listán felmutatni. Hmm, tehát ennek fényében kell szabályoznunk ezt a területet, illetve ezt a bizottság is így kezeli. Számos bizonytalanságot tartalmaz ez a vállalkozások számára. A frakciónk csak akkor támogatja a javaslatot, hogyha a visszamenőleges hatály kikerül a javaslatból, tehát visszamenőleg ezt nem lehet alkalmazni. Ez az álláspontunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. A szocialista frakcióban puk képviselő szó. Köszönöm. Ez a téma nem feltétlenül a fajok sokféleségére szól, hanem a Nagoya jegyzőkönyv végrehajtásáról. Ám az EU hitelességéről is szól ez, és a fejlődésben való bizalmunk is, hiszen ha az EU nem ratifikálja ebben a mandátumban a, a Nagoya jegyzőkönyvet, akkor nem lesz képes tárgyaló ülni a következő konferencián, 2014. októberében. És van elég ország, amely már ratifikálja nélkülünk is a nagoi jegyzőkönyvet. Az, ha nem ülünk a tárgyalóasztalnál, azt jelenti, ha nem vagy az, nem az asztalnál ülsz, akkor az asztalon tálalnak fel téged. Ez itt is igaz. Nem lesz hatásunk a kérdés aspektusaiban. Nélkülünk tárgyalják meg a Nagoya jegyzőkönyv végrehajtását, és folytathatnám a károkat, főleg az EU hitelességét sérti majd. Ezzel múlt tíz évtizedben vesztettünk elég hitelességet. Az Enviszak bizottságban a szavazás eredményre emlékeztetnék, ám azt kérném, hogy támogassák a jelentést, és kezdjük el a tárgyalást még akkor is, hogy a szavazás során egyes követelések nem elégülnek ki. A cél az, hogy a tanácsa lehető legjobb eredményt érjük el, csak ekkor lehetünk a következő konferencián, a tárgyaló feleként jelen 2010. októberében. Köszönöm. Gracias, kolléga. En nombre de los, del, del Grupo Liberal Köszönöm szépen, kedves kollega. Most pedig eh, a liberális eh, frakció részéről Zserbrandi úr következik. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. 18 év tárgyalás után hirtelen 2010. októberében felszállt a füst, megállapodás született, a padhelyzet feloldódott azok között, akik hozzá akartak férni, és azok között, akik jobban meg akarták osztani ezeket a genetikai erőforrásokat az Európai Bizottság, és a parlament pedig üdvözölte ezt a fejleményt, hiszen ez mindenképpen ígéretes volt a jövőre nézve, és a ratifikáció már csak az utolsó apró mozzanatnak tűnt, csak hogy eh, a részletek meglepően nehéznek bizonyultak. Egy sor cég, akik aktívak ezen a területen, most úgy tűnik, hogy eh, nem igazán örülnek a fejleményeknek, jogbizonytalanságról beszélnek, másoknak talán hátsó gondolataik is vannak, a források megosztását illetően nem világos ez nekem eh, szögezzük le, hogy alapvetően a genetikai forrásokról kutatást végzőkre irányul elsősorban ez a megállapodás. Tehát nem a kereskedőkre és a mm, mezőgazdaságokra, tehát a mezőgazdaságra, tehát a, a gazdák, a mezőgazdaság, a, a tenyésztéssel foglalkozók nem érintettek, végül pedig a, ami a piros vonalat illeti itt a jelentésben, az új felhasználásról van szó. Én úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban és papírtigris ez a dokumentum, mert a genetikai források 90%-a már is biztonságban van kollekciókban, gyűjteményekben, tehát csak 10%-ot jelenthet az új felhasználás, nem kell, hogy ekkora vitát keltsen. Végső konklúzióm, végső kérdésem az, hogy tényleg papírtigrist gyártunk itt, vagy pedig új használás nélkül is újdonságot jelent a megállapodás a bizottság szerint. Köszönöm szépen, kolléga mások is szerepelnek még a felszólalók listáján, úgyhogy Dortmund úr kapja elsőként meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Az Európai Unió világszerte vezető szerepet játszik. A, a külön a ö, palánták is magvak keltetésében, ö, ö, terjesztésében, exportjában. Nagyon sok KKV-t érint ez az ágazat az Európai Unióban, és szerepel ebben az ágazatban. Úgy gondolom, ezek a vállalatok örülnének annak, hogyha tisztább szabályozás érvényesül be, abban a kérdésben, hogyan férnek hozzá genetikai forrásokhoz munkájuk során. Ez jogbiztonságot is teremtene, és könnyebbé tenné tenni az abszolút szükséges génforráshoz hozzáférést, amely a különféle fajok termesztésében, fejlesztésében növénykutatásban rendkívül fontos. Ám nem szabad olyan szabályokat bevezetni, amely Európában hátrányosan érinti ezt az ágazatot a világban érvényesülő versenyben. Öt pontot kell tehát a ratifikálás során, a jegyzőkönyv ratifikálás során szem előtt tartanunk, és a honlapi jelentés elfogadása során is figyelemmel kell lennünk el az öt pontra. Nem szabad úgy szabályoznunk, hogy ez túlmutasson a jegyzőkönyv céljain. Másodszorban nem szabad és hatállal alkalmazni a jegyzőkönyvet és annak pontjait. Harmadsorban nem kell külön alapokra, nem is szükség, ha nem tudjuk, hova mennek onnan a pénzek, és ha, tudjuk, honnan jön a pénz a vállalatoktól. Negyedsorban nem szabad megkérdőjelezni a termesztők előjogait, és nem szabad a láncolatot úgy szabályoznunk, hogy túlmutasson az első láncszemen. Ha ezeket szem előtt tartjuk, ezt az öt pontot, akkor az európai KKV-k előnyét szolgáljuk. Köszönöm szépen, Krista Klászé a szó két percben. Köszönöm, elnök úr biztos úr, kedves képviselőtársak, a nemzetközi megegyezés nagójai jegyzőkönyv tártyában iránymutató kell legyen az Európai Uniós végrehajtásban is. Ez azt jelenti, hogy most figyel, figyelünk arra, hogy ez a jó nemzetközi alap ne legyen túlzottan bonyolult, és ne terhelje túl a vállalatok a dokumentációs jelentéstételi kötelezettségeket ne túlozza el. Európa és harmadik államok szempontjából rendkívül fontos, hogy az EU-val szembeli követelmények a, bio, a biológiai sokféleségben való konformitás szerint a mezőgazdasági élelmiszeripar érdekeit is figyelembe vegye. Persze az a kutatás támogathatósága és fejlődése, és nagyon fontos, hiszen a mezőgazdasági élelmiszeri cégekkel való ellátása a világnak végső soron ettől függ, és a genetikai forrásokhoz való hozzáférés így mondom mindenkinek érdeke a világon. A az Európai Parlament a, vit, a vita során elismerte már az általános ö, május 10-i, 2012. május 10-i szabadalmi kérdések vitája során is ö, alapelvet alkalmaztunk, amelyet továbbra is fenn kell tartanunk a mezőgazdasági ö, innováció érdekében, a szabadalmak védelmében és az előnyök kiegyenlítése a genetikai források felhasználásakor is kell, hogy érvényben maradjon a gazdák. Úgy kell, hogy felhasználhassák a genetikai forrásokat, ahogy azok az első felhasználótól lehívhatóak voltak. Egy kiegyensúlyozott és alkalmazott, gyakorlatilag alkalmazható eredményre az szükség az Európai Unióban a nagai jegyzőkönyv végrehajtásának szabályozásakor, és kérem, hogy a biztos urat úgy, haszn- úgy hatalmazzuk fel a tárgyalások során, hogy velünk és ne nélkülünk szülessenek a döntések majd. Köszönöm szépen. A spontán felszólalások között egyetlen felszólalásra jelentkező van. Egy percben Pászká úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ez a javaslat alapvetően egy nemzetközi egyezmény EU joganyagba való átültetésére vonatkozik. A Nagoyai jegyzőkönyv fontos eszköz a biokalózkodás ellen valamint biztosíthatja a genetikai források előnyeinek az igazságos elosztását. Jelentősen, illetve jellemzően fejlődő országokból származnak az ebből fakadó előnyök, és a gazdag országok zsebébe kerülnek. Ugyanakkor a javaslat nem kellőképpen hangsúlyozza, hogy a genetikai forrásokból származó előnyöket kiegyensúlyozottan kell eh, felhasználni, hasznosítani. Hangoztassuk, illetve hangsúlyozzuk először, hogy a genetikai források származását is meg kell adni a vonatkozó szabadalmakban, és bizonyítani kell, hogy legális módon gyűjtötték be ezeket a forrásokat. Így védjük a helyi közösségeket amelyek szaktudása jelentős mértékben hozzájárul a hasznosításhoz. Tehát eh, módosítani kellene, hatékonyabbá kellene tenni a szöveget. Csak ekkor eh, szerezhetünk érvényt a jegyzőkönyvnek. Igaz. Potocsnik úrnak adom meg most a szót, hogy válaszoljon. Thank you. I will not belong uh, basically the question Köszönöm szépen. Meglehetősen egyenes és logikus volt Gerbrandi úr kérdése, úgyhogy szeretnék erre kitérni. Ez nem egy papírtigris, az ABS eh, rendelet az Európai Unió számára azért lenne fontos, mert a jegyzőkönyvet életbe lépteti, illetve a hasznosítás szabályozza. Többször elmondtuk a bizottság részéről, hogy nem vagyunk teljesen meggyőződve ennek a hatékonyságáról. Ugyanakkor a jelentés szilárd alapot jelent az EU intézmények közötti egyeztetésekhez. Úgy gondolom, hogy a kialakult álláspontok annyira közel állnak egymáshoz, hogy érdemes egy erőfeszítés keretében megpróbálni elérni és teljesíteni azt a mandátumot, amely Poszeltóra egy asztalhoz ültet bennünket. És itt nem egy olyan asztal körüli tárgyalásról van szó, amelynek óriási következményei lehetnek, illetve nehezen előrejelzhető eredményei. A tavaly évben az Európai Parlament a bizottságot arra szólította fel, hogy a nagolyai jegyzőkönyv átültetését készítse elő, hogy a ratifikálás megtörténhessen. Úgyhogy ma arra kérem önöket, hogy az ABS rendelet útját könnyítsék meg egy pozitív szavazással, és így meg tudjunk felelni a bizottságnak az önöktől kapott feladatnak. Köszönöm. Elnök, most zárásképpen a vita végén Belé asszony kapja meg két percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem feltétlenül van szükségem két percre, nagyon gazdag vita volt ez. Még egyszer köszönetet mondok az összes árnyék előadónak. Csak egyetlen dolgot szeretnék hangsúlyozni most itt. A Környezetvédelmi Szakbizottságban elfogadott jelentés, amennyiben kiüresedik, hogyha a tartalmától megfosztják, akkor a kiegyensúlyozó tárgyalásra a tanácsal nem igazán tudunk mandátumot adni. Ugye az a célkütőzés, hogy a lehető legkorábban ratifikáljuk a nagolyai jegyzőkönyvet. Igazi felelősségünk van az európai állampolgárok irányában, az európai érdekek nevében, nem a nemzeti érdekek, vagy az egyes ágazatok, mezőgazdaság, gyógyszeripar érdeke érdekét kell itt nézni, az európaiak érdekét kell felvállalnunk, képviselnünk a tanácssal és a bizottságban a közös tárgyalásokon meg kell feleljünk az európai állampolgárok elvárásainak, elvárási szintjének, a lehető legtöbb hasznot kell hozni az európai állampolgároknak. Ezt mindenképpen le akartam szögezni. Hogyha ezt a jelentést kiüresítik, akkor végeredményben a 2014 végi koreai tárgyaláson nem igazán lesz szerepünk ezért felhívom a figyelmüket a holnapi szavazásra. A Környezetvédelmi Szakbizottság álláspontjáról ugyanis nagyon hosszan vitáztunk, és ez egy kompromisszumos álláspont, amit szerintem képviselnünk kell. Még egy dolgot tennék hozzá, amikor új felhasználásról beszélünk, akkor nincs szó visszamenőleges határról. Ez dezinformáció, ez meghamisítása a tényeknek. Én is ott voltam Nagoyában, tudom, hogy milyen mandátuma van, illetve volt a bizottságnak a tanácsnak, illetve az, Európa, az Afrikai Unió is így gondolta, hogy ne fogadjuk el a viszonylages hatályt. Tehát felesleges, ez egy álvita, ezzel csak az időt vesztegetjük. Nincs szó erről. Arról van szó, hogy el kell dönteni, hogy amikor hatályba lép a Nagoyai jegyzőkönyv, akkor az Európai Unió minden szerepelőjére ugyanaz az egységes szabály vonatkozzék. Eh, jogbiztonságra törekszünk, a eh, versenytorzítás felszámolására. És még egy dolgot mondanék. Képzeljük el, hogy Európa úgy dönt, hogy holnaptól az országutakon 110-zel lehet menni. Nem, mondjuk most 110-zel lehet menni, akkor holnaptól 60-nal lehet menni. akkor azok az európaiak, akik korábban vásároltak autót, továbbra is 110-zel mehetnének, azok, akik a hatályba lépés után vásárolnak autót, azok viszont már csak 60-nal, tehát azokra vonatkozna az új szabály. Remélem, hogy értik az illusztrációt. Tehát az új felhasználásról beszélve nem a régi hozról van szó, hanem arról, hogy amikortól hatályba lép és alkalmazzuk a nagolyai jegyzőkönyvet, akkor egységesen alkalmazzuk mindenkire az EU-ban. Zárjuk le akkor most a vitát, a szavazásra holnap kerül sor déli 12 órakor. A következő pont a napirenden egy szóbeli kérdés az Európai Bizottságnak az Európai Unió belső biztonságnak.